négy a 4 2015-ös nyilatkozat az Európai Nők elleni erőszak éve bevezetéséről. Mark Tarabell és 14 további képviselő nyújtotta ezt be. Nos, ezt a 4 per 2002-es nyilatkozatot 413 képviselő aláírta, tehát a parlament többsége aláírta. A mai ülés jegyzőkönyvénhez csatoljuk az aláírók jegyzékével együtt a nyilatkozatot. Szerdán a 78-as házszabály alapján a tanácselnökével öt jogi aktust írok alá a rendes